Tehát angolul is megismétli az elnök, hogy kéri, hogy foglaljanak helyet. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu Az ülést megnyitom. 2010. május 6-án rekesztettük be ülésünket. Mindenek előtt eh, néhány eh, információ.